200 napot késnek a, az építmények kifizetései, néha több mint egy évet. Nos, azért valakit fizetni kell egy olyan munkáért, amelyet elvégzettem, nem egy évvel később kell fizetni neki. És gondolom, hogy kellene, hogy legyen valamiféle szankciós büntetés az ilyen törvényt be nem tartó viselkedésért. A közlekedésben is, ha 120-nál gyorsabban hajt az ember, vagy ha a piros lámpát figyelmen kívül hagyja, akkor büntetést kap, úgyhogy itt is szükségünk lenne valamiféle büntetésre. Különböző politikai pártokkal, a néppárttal is beszéltünk Madridban, és ők azt mondták, hogy a pártkongresszusokon is felvetik ezt a témát. Fátima Banyollal is beszéltünk, és mindenki egyetért azzal, hogy beadjuk ezt a kérvényt, tehát a határidő ne 180 vagy 200 nap legyen, ez elfogadhatatlan, hogy egy kifizetés ilyen késedelmessé váljon. Aztán a bankokhoz is fordultunk, de hát a bankoknak sincs pénze jelenleg. Úgyhogy ez tényleg egy ördögi kör, amiből ki kell kerülnünk. Aztán vannak olyan eljárások is, amelyeket kifejezetten nagy cégeknek dolgoztak ki, de itt nem nagy cégekről van szó. Ez a törvény, amely fizetésekre vonatkozik, jelenleg a kkv helyzetét nem veszi figyelembe. Itt valóban kisvállalkozásokról beszélünk. Mi azt szeretnénk, hogy ne kelljen várakoznunk négy-öt évig, ne kelljen csak reménykednünk, hogy lehet, hogy fizetnek nekünk, lehet, hogy nem. Ne csak imádkozzunk azért, hogy hát, ha kifizetnek minket, hanem jobb tájékoztatást is szeretnénk kapni. Például az internet erre kiválóan alkalmas. Jelenleg senki sem tudja, hogy valójában be fogják tartani a fizetési határidőt. Így aztán azt hiszem, hogy jogunk van ahhoz, hogy tájékoztassanak minket, hogy mi történik ezekkel az elvégzett munkákkal. Kifizetik őket, vagy sem? Aztán, ahogy ezt már mondtam, a bankokban nincsen pénz jelenleg, csak hogy mi családi vállalkozások vagyunk, nem tudunk életben maradni, hogyha nem kapunk pénzt. Az LKB-tól kaptunk egy 1%-os kifizetést most, ezt közvetlenül a családoknak kellett volna kifizetni, de ehelyett a spanyol bankoknak fizették ki, és onnan kell a pénzért folyamodnunk. Tehát megint csak a kis családi vállalkozások nem kapták meg ezeket a pénzeket. A pénznek az egyharmada, amit az LKP-től e a bankok kaptak egy százalékos kamatra, ezt oda kellene adnunk a KKV-knek. Nem azt kellene mondani, hogy tessék, itt a pénz egy százalékos kamattal, és csináljátok vele azt, amit akartak. Nem, nem erről van szó. hanem arról, hogy az LKB-tól kapott pénzt ne profitteremtésre használják fel, hanem arra, hogy ezek a kis családi vállalkozások túléljék a jelenlegi helyzetet, mert most már tényleg nem tudjuk, hogy hogyan élhetjük túl. És ahogy mondtam, az LKB-tól kapott pénzek a bankokhoz folynak be, nem hozzánk. És amikor tovább jönnek hozzánk, akkor 7-8 százalékos kamattal terhelik meg, és mindenféle garanciákhoz kötik a kifizetését. Hát szerintem ez szörnyűséges, amikor 1%-os kamatra kapják az LKB-tól, és 7%-os kamattal adják tovább. Úgyhogy Spanyolországban komoly probléma ez a finanszírozási kérdés. Tövegpiakban ezt nem fogadhatjuk el. És itt tényleg családi vállalkozásokról van szó, családi házakról, és a mi szervezetünk 26 olyan tagja is van, amelyeknek a feje felül elárverezte a bankaházat, mert nem tudták kifizetni a költségeiket. Ez pedig azt jelenti, hogy akiken behajthatták volna az adósságaikat, azok egyszerűen eltűntek. És most 140 olyan házról tudunk, ahol ez megint csak előfordulhat, ahol egyszerűen a bank kidobná az embereket a lakhelyükről. Én úgy gondolom, hogy a banknak legalább itt azt kellene mondania, hogy hagyom, hogy maradjatok a lakásotokban, fizessetek nekem 200-300 eurót havonta, addig, amíg a kínlevőségeket vissza nem tudjátok fizetni. Ez egy nagyon szomorú helyzet, most nagyon bízunk az új spanyol kormányban. A néppárt képviselőivel is beszéltünk, ők támogattak minket, és mindjárt be is fejezem. És azt mondták, hogy ez a törvény, ami a késedelmes kifizetésekre vonatkozik, ezt megpróbálják majd megvitatni. Nem, fo- nem lesz harmonizáció ezen a téren, de véleményünk szerint akkor ez azt jelenteni, hogyha egy családi vállalkozás átteszi a székhelyét Londonba, akkor ott bíróság elé vihetné ezt az ügyet de hogyha a harmonizáció ezt jelenti, hogy a spanyoloknak joga lenne bíróság elé citálni az érintetteket, nem hiszem, hogy a harmonizáció ezt jelenti. Lehet, hogy önök úgy gondolják, hogy ez a jó megoldás, de nem szabad ebbe beleegyeznünk. Reméljük, hogy a politikusok támogatnak minket, hogy a szegényeket is támogassák, ne csak mindig a nagyvállalkozásokat és a bankokat. Végül szeptemberben fogadta el a spanyol parlament az ezzel kapcsolatos legutóbbi jogszabályt, és annak az az eredménye, hogy a bankok most még jobb helyzetben vannak, mint voltak, és megint a szegények a nagy vesztesei a játszmának. Köszönöm szépen a figyelmüket. A komissione eh, Reluca Bruno. Megadom a szót a bizottság képviselőinek. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a petíció benyújtójának a világos ismertetést, hogy milyen ö, problémák vannak a késedelmes fizetésekkel a kis és középvállalatok, illetve az állampai állampolgárok esetében. A bizottság előtt múlt, már múlt évben elmondtuk, hogy a bizottság csak azt tudja a késedelmes fizetésekkel, ez nagyon nagy mértékű probléma az egész unióban, és különösen ebben a példátlan gazdasági válságban. Éppen ezért a bizottság összeállított egy javaslatot a legutóbbi alkalom óta, ez már egy európai jogszabályá vált, egy új irányelvet fogadtunk el idén februárban, és ez a 2011-es per 7-es irányelv, amiben sokkal szigorúbb előírások vannak a kereskedelmi tranzakciók következtében létrejött késedelmes fizetéssel. Ez 2013-16-ig kell átültetni a nemzeti jogba, de a bizottság ennek ellenére arra ösztönözte a tagállamokat, hogy önkéntes alapon ezt minél előbb hajtsák végre és foganatosítsák a bizottság még azt is ajánlotta a tagállamoknak, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek el, a 2012-ben már megtörténjen ennek az átültetése. Rendkívül ambiciózus és nagyon bonyodalmas eljárást jelent ez a tagállamoknak, különösen akkor, amikor pénzügyi válság van. A késedelmes fizetés esetében nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy milyen mértékű ez a probléma, csak hogy az uniót említsem a tavalyi évben a vesztesség, ami a két késedelmes vagy nem fizetésből 320 milliárd eurót tett ki az egész unióban. Mit tesz a bizottság a tagállamok érdekében, illetve hogy mielőbb megtörténjen az új irányelv átültetése? azt mondhatom, hogy egy szakértői csoportot hívtunk össze, ahol valamennyi tagállam képviselve van. Az első ülése ennek a munkacsoportnak februárban lesz, és egy információs kampányt is folytatunk annak érdekében, hogy valamennyi Európai Uniós államban ez alkalmazásra kerüljön, és ne csak a vállalatok, hanem a jogrendszer, a bírók, akiknek alkalmazniuk kell a nemzeti jogszabályokat, az egyes tagállamokban, azok is vegyenek, kapjanak meghívást azért, hogy homogén legyen az új irányelvnek az alkalmazása az egész unióban. Ami a spanyol helyzetet illeti, már korábban is elmondtuk, hogy a spanyol jog a 2004 per 3-as jogszabály a jelenlegi késedelmes fizetési irányelvet alkalmazza, és azt láttuk, hogy július 5-én, ha jól emlékszem, egy új törvényt fogadtak el, és ez már gyakorlatilag az új irányelvnek az egyes lépéseit foganatosítja a késedelmes fizetés területén. Fontos megemlíteni, hogy az új reformja a spanyol jogszabálynak a harmonizációt is kínál, nem csak a hat hatóságok és a vállalatok közötti kapcsolatban, hanem a vállalatok egymás közötti kapcsolatában is. A bizottság további lépéseket tervez még, és minden információt szívesen veszünk a tagállamoktól, hogy jobban tudjuk célzottan elvégezni a különböző intézkedéseket, és az egész unióban egységes legyen a megközelítés. Köszönöm szépen, Iturgáis képviselője a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én figyeltem azt, amit a bizottság mondott, és az Európai Bizottság is igazat adott a kérelmezőnek, és azt mondták, hogy elismerik ezt a petíciót. Most itt, amikor a kérelmező előadta a kérését. De engem valami meglep. Nevezetesen az, hogy amikor a bizottság válaszolt, Igazából nem vizsgálták meg olyan mélységben ezt a kérdést, mint mi azt szerettük volna. Tudnának még nekünk kiegészítő tájékoztatást adni arról a munkáról, amelyet ezen a területen a harmonizációt illetően folytatnak? Tehát az irányelv harmonizációra vonatkozóan mind a 27 tagállamban, hogy pontosan tudhassuk, hogy mi történik most februártól kezdve. Lesz egy meghallgatás februárban. Szeretnénk tudni, hogy mit terveznek az egyes tagállamokban. Szeretnénk megkapni az erről szóló beszámolót a bizottságtól. Tehát a meghallgatás februárban lesz. Nem tudom, hogy ez egy nyilvános meghallgatás lesz-e. Elmehetnénk oda? Mert szerintem a kérelmezők maguk is szeretnének oda majd ellátogatni. Remélem, hogy ez így lehet, és remélem, hogy a kérelmezők és más kérelmezők is meghívódhat, kaphatnának erre a meghallgatásra. Mivel februárról beszélünk, én úgy gondolom, hogy ezt a petíciót addig legalább nem szabadna lezárnunk. És aztán majd meglátjuk, hogy a meghallgatáson mi történik. Señora presidenta, gracias también al peticionario por venir a plantear aquí esta, esta petición. Én is köszönöm a kérelmezőnek, hogy bemutatta ezt a kérvényt. De azt hiszem, hogy bármely más Európai Uniós tagállamról is szó lehetett volna, hiszen én is részt vettem az irányelv előkészítésében, az INTA szakbizottság részéről, a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatban. És az, hogy a reform későn érkezett, az azt jelentette, hogy Spanyolországban például a késedelmes kifizetéseket illetően Júliusban valósították meg a gyakorlatban a jogszabályt, és természetesen együtt érzek önökkel, és azokkal a vállalkozásokkal, amelyeket említett. Én azt hiszem, hogy a bankokat is felelősségre kell vonni, nem szabad, hogy profitot termeljenek ezekből az ügyekből. Egy kapitalista piacgazdaságban élünk, de azért a kis vállalkozásukat és a legszegényebbeket is védenünk kell. Biztosítanunk kell, hogy a családtagjaik túlélhetik ezt a helyzetet. Támogatom, hogy az irányelvet minden eszközzel végrehajtassák, és kérem, hogy a spanyol kormány mindent tegye meg annak érdekében, hogy 2013-13, tehát kötelező érvényű legyen, hogy így segítsük a családokat. Köszönöm. Jiménez kolléga. Bueno, quería bueno, saludar al peticionario, conozco esta petición. Köszönöm szépen, köszönöm a petíció benyújtójának is, eh, aki maga is eh, nagyon jó ismerője a témának. Én magam is az vagyok, mert ezen eseteket mind nyomon követtem, és közelről figyeltem Spanyolországban is. mióta a parlamentbe bekerültek, és követem, nyomon követem ezen any, ö, petíciós kérelmeket, örültem a bizottság által elmondottaknak. Proaktív módon próbál a bizottság információkhoz jutni, amennyire csak ez lehetséges. Elkerülve annak a helyzetnek a tovább folytatását, amelyről hallottunk. A petíció benyújtója az állampolgárok hangját hallatta, és azt mondta a bizottság, hogy 2013-ban már orvosolható az eset, ez nagyszerű, de jó lenne, ha már korábban fellépéseket lehetne foganatosítani az állampolgárok érdekében. Természetesen remélem és bízom abban, hogy az új spanyol kormány mindent megtesz majd annak érdekében, hogy átültesse az irányelvet hatékony módon és gyorsan. Az ilyen problémákból egyre több van manapság. Nem vagyok abban biztos, hogy én magam olyan derülátó lehetek, mint mindenki más itt, köztünk. Családok szenvednek Látjuk, nem tudnak hozzáférni a hitelekhez. Kisvállalatokról beszélünk, ahogy ön is elmondta, családi vállalkozásokról van szó. És mint mások is, akik eddig szóltak, én is úgy érzem, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartani legalább addig, amíg a bizottságtól további információkat nem kaptunk. Köszönöm szépen. A petíció benyújtója szeretne a válaszadási lehetőségével élni. Igen, köszönöm. Ami a határidőket illeti, illegális gyakorlatok léteznek a vállalkozások szintjén, és paradox módon annak érdekében, hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak, egy olyan dokumentumot biztosítanak, adnak ki, mely szerint 90 napon belül fizetni fognak de hát a bankoknak ezen dokumentációt elküldik ugyan, de hát a bankok nem csak 90 nappal kell, hogy operáljanak, hanem 180 nappal, és hát akkor a banki kamatok is növekednek. Úgyhogy ez tipikusan ugyan meg megfelel a törvény előírásoknak, de a helyzet mégis súlyosbodik. Egy olyan regiszterre, egy olyan nyilvántartásra lenne szükség minden vállalatnál, amely a kifizetéseket követi nyomon hogy a munka valóban leadásra került, a kifizetés megtörtént, és ellenőrizhetővé válna így, hogy a kifizetés megtörtént és mikor. Először is valamilyen bírságra van szükségünk, megoldást szeretnénk szankcionálva azon, azon vállalatokat, amelyek nem fizetik ki a munkavállalóikat, a beszállóit, beszállóit, beszállítóikat. Szankcionálni kellene őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm az utalást. A petíció benyújtója részéről, és én is szeretném, ha nyitva hagynánk ezt a petíciót. Olyan gyakorlatról van szó itt most, amelyet a meghallgatások során kell körüljárnunk. Vannak olyan személyek, vállalkozások, intézmények, amelyek nem fizetnek. Vannak olyan esetek is, ahol elkerülhetetlenné válik, hiszen valahol nehézségek, váratlan nehézségek merülnek föl, ez egy dolog, de sokan vannak olyanok is, akik a 90 nap után nem fizetnek, és ezt szándékkal teszik. Már kezdettől olyan moratórium jellegű bírságokat kellene kiszabnunk, mely szerint 90 napos nem fizetés esetén szankcionálunk. Mert az, aki várja, hogy kifizessék, bizony kép, képtelen tovább működni, és ezt valahol ebben a regiszterben mint kihágást nevesíteni kellene. Nálunk Németországban létezik valami ilyesmi. Ha egy vállalat pozitívan lép föl, és a nyilvántartásba felveteti nevét, és a mm, adott időben fizet, akkor már a megoldás egy részét megtalálnánk. A jogászok nagyon szeretik a törvényeket, szeretik, amikor vannak ilyen moratórium jellegű ö, kamatok, de amint egy vállalat tudja, már akkor, amikor a megrendelés leadja, hogy nem képes majd fizetni, hát bizony, ha nem szorítjuk sarokba az ilyen vállalatot, akkor nem lesz soha jobb a helyzet. A gyakorlati szakértőkkel egy meghallgatást kellene rendeznünk, hogy az ilyen csapdákat sikerüljön kikerülnünk, és mindenki határidőre fizessen. Elnök asszony, köszönöm szépen jár, jár kollégánknak. Én úgy gondolom, hogy ez a petíció egy igen érdekes petíció, és nyomon követhetjük majd a bizottság ilyen kényes kérdéssel kapcsolatos előrehaladását. Ha a petíciót figyeljük, akkor 2010 óta azt látjuk, hogy számos frissítés történt azon jogszabályok elfogadásával kapcsolatban, amelyek egészen 2011-ig átnyúltak. Logikus lenne, hogyha más javaslatokat is átvennénk a kollégáktól. Továbbra is részes feleként kell föllépnünk a folyamatban. Részes félként kell fellépnünk, és lehetőséget kell a polgárok számára biztosítanunk, hogy meghallgatáson is részt vehessenek hogy a végrehajtás, az irányel végrehajtások nyomon követését így valósíthassuk. Meg drámai helyzetekről van itt szó, és nagyon remélem, hogy az ön eh, munkájának hála mi is lendületet adhatunk ennek a munkának, és eh, a petíció kérdését és más kérdéseket is sikerül majd megoldanunk. Reméljük, hogy a lehető legjobb és leggyorsabb megoldást találhatjuk. Köszönjük a petíció benyújtójának és a kollégáknak is. Most javaslom, hogy a következő petícióra térjünk át. Ez pedig a 15-ös, 16-os petíció. Előző ülésekről kerültek át nem, ezeket elhalasztjuk, javítja magát a tolmács. 15-16, úgyhogy 17-es és 18-as petíciók következnek. A 17-es petíció fogyatékossággal élő személyek hozzáférhetősége és akadálymentesítése. Sajnos a petíció benyújtója nincs közöttünk. Köszönöm szépen. Először is a lett jogszabályokból hiányzik a hozzáférhetőség a, a rokkantsággal élők számára és kéri a tagállamokat, hogy mi azokat a mentesítés tekintetében lépjenek, és biztosítsák az akadálymentességi előírásokat. A bizottság először is szeretné felhívni a figyelmet a, fogyatékossággal élő embereknek vonatkozó ENSZ irányelvet, illetve amit 19 tagállam is már elfogadott. Fontos az ENSZ egyezmény e- ezen a területen, mert meghatározza, a, és jogilag kötelezőnek teszi a szerződő felekre. A hozzáférhetőség, az akadálymentesség és azt jelenti, hogy mindenkinek a környezethez, a közlekedéshez, közlekedéshez, információhoz azonos módon kell, hogy hozzáférjen. Lettország aláírója az ENSZ egyezménynek, és éppen ezért köteles ennek az előírásait betartani. Az Európai Unió is ratifikálta a hivatkozott ENSZ egyezményt és amikor az akadálymentességgel foglalkozunk, akkor itt a kompetencia elsősorban a tagállamok szintjén található meg. Tehát a tagállamok azok, akik elsősorban felelősek azért, hogy biztosítsák az akadálymentességet, de több területen eh, az Európai Unió is kompetens, és eh, ezeket az intézkedéseket eh, létre kell hogy hozza. A bizottság már a múltban is nagy mértékben támogatta például az Európai Fogyatékossági Stratégiát, amit 2010 novemberében fogadtak el. Ez a, az Akadálymentes Európa mindenkinek címmel ment, és az a célja, hogy ez az egyik legfőbb érték. A bizottság úgy eh, gondolja, hogy az akadálymentesség eh, egy alapvetően fontos ahhoz, hogy a fogyatékossággal érő emberek az Európai Unió szerződésben, a eh, kartában és az ENSZ egyezményben foglalt jogokkal élni tudjanak. A fogyatékossági stratégia kimondja, hogy a bizottság egy európai akadálymentességi vagy hozzáférhetőségi törvényt fog hozni. Ez jelenleg előkészítés alatt áll, és aztra törekszünk, hogy szolgáltatások és áruk is hozzáférhetőek legyenek valamennyi fogyatékossággal élő állampolgár számára is az Unióban. És mindenképpen vállalat barát megoldást kell erre találni, illetve harmonizálni kell a hozzáférhetőségi, akadálymentességi sztenderteket. A szabványosítási mandátumok is megszülettek, például az információs és kommunikációs stratégiában, és ezeknek a standardeknek a kifejtése fogja majd segíteni a, a törvénynek a megvalósítását. Fontos kérdés az, hogy mire is terjed majd ki az akadálymentességi törvény. Csak néhányat szeretnék elmondani, ami jelenleg előkészítési folyamatban van. Néhány évvel ezelőtt beszéltünk az előkészítő szerződésről, és adatokat és a költségeit, valamint annak előnyeivel is foglalkozik. A bizottságnak hamarosan egy Eurobarométer vizsgálata is lesz, hogy megnézze azt, hogy az állampolgárok hogyan látják a szakadálymentesség kérdését. És a közelmúltban, a, illetve múlt héten indított a biztos egy vizsgálatot arra, hogy a vállalatok, illetve a szolgáltatók is hogyan látják ezt a kérdést, is, hogy adjanak hozzájárulást az Európai Akadálymentességi Törvényhez. Itt a petíció benyújtója azt kéri, hogy a parlament hozzon egy irányelvet 2013-ban reméljük, hogy ez a kötelező intézkedés a parlament elé kerül, és akkor majd állást foglalhatnak ebben. Csak nagyon röviden szeretnék még valamit hozzátenni az elektronikus hozzáférhetőségről vagy akadálymentességről. Egy átfogó akadálymentes hozzáférhetőségi törvényről lenne szó, és ez egyéb területekre is kiterjed. A digitális agendában kimondásra került, hogy jogi lépések útján kerül majd sor fejlesztésre, és a fontos, hogy a közintézményeknek a weboldalai hozzáférhetőek legyenek. Ezzel most foglalkozik az érintett szaki ö, igazgatóság, ami pedig az Európai Uniós finanszírozást illeti, a strukturális alapokból történik a finanszírozás, ez tagállami szintén történik. Ahogy azonban jelenleg van az, a szabály a strukturális alapokra vonatkozóan, a bizottság azt javasolta, hogy a strukturális alap szabályozását vizsgáljuk felül, és vegyék figyelembe, illetve ezt figyelembe veszi, hogy azok az épületek, amelyeket építenek, azok már a hozzáférhetőséget, illetve az akadálymentességet is vegyék figyelembe. Köszönöm. Oké. Köszönöm szépen. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy anyanyelvem emlettül beszélhetek-e? Van-e rá lehetőségem? Úgy látom, hogy nincs kabin, úgyhogy nem beszélhetek az anyanyelvemen. Amennyire én tudom, úgy tudom, hogy webstreaming igen, keresztül közvetítik a, a találkozónkat, de hát akkor a lett állampolgárok nem is tudják, miről beszélünk most itt. Minden esetre köszönöm szépen az elnökasszonynak és a titkárságnak, hogy a napirendre tűzték ezt a kérdést. Nagyon rövid leszek amennyire csak lehet rövid leszek legalábbis. Ezt a petíciót akkor nyújtottuk be, Azért nyújtottuk be, mert folyamatban lévő és nagyon fontos, és köszönöm a bizottságnak is, hogy hogy explicit módon válaszolt a petíció benyújtójának. Remélem. Remélem, hogy nyitva marad ez a petíció, amíg meg nem kapjuk a bizottságtól az információkat, persze az ENSZ egyezményekből több is van, és más nemzeti, nemzetközi ö, grémiumok és egyezményeket fogalmaztak meg az ügyben, de mi EU intézmény vagyunk, és mi további fellépéseket akarunk az Európai Unió szintjén is. Tudjuk azt is, hogy ez a kérelem a szigorúbb szabványok érvényesítése és az irányelv érvényesítése ügyében a parlamenthez befutott, és várjuk most az Európai Tanács döntését ezen új horizontális irányelv tervezettel kapcsolatban, amely a, a, a megkülönböztetésmentesség minden aspektusát lefedi, így a fogyatékkal élők megkülönböztetését is. Ez most egyelőre folyamatban van. Ami ezt a petíciót illeti, amennyire én tudom, a tanácsban folyik az eszmecsere, és főleg arról, hogy a horizontális irányelv láthatósága hogyan valósulhat meg, hiszen számos pénzügyi kihatása lesz mindennek a tagállamokra. Ezért javaslom először is a szakbizottságunk számára, hogy ezt a petíciót továbbra is hagyja nyitva, legalább addig, amíg megkapjuk a választ a tanács részéről, valamint további tájékoztatást kapunk arra vonatkozólag is, hogy a vita az új irányelvről hogyan alakul. Ennyit szerettem volna a lett petícióval kapcsolatban elmondani, de ez a kérdés a tanácsban most vita és eszmecsere tárgyát képezi, és a, bizot, és a parlament asztalára is került a kérdést, ezért egy javaslatot szeretnék a szakbizottságunkkal megosztani, és az elnökség felé intézném a kérésémet. Talán egy saját kezdeményezésű jelentést fogalmazhatnánk meg, ezen petícióra alapulva, és más petíciókat is a foglalkoztatási szakbizottsággal együttesen megfogalmazhatnánk. Azon petíciókra gondolok, amelyek a megkülönböztetésmentességre irányulnak, a fogyatékos személyek megkülönböztetésmentességére irányulnak. Talán erre a kérdésre később is visszatérhetnénk, amikor már többen leszünk a teremben. Ez az én javaslam, így ma, és kérném, hogy gondoljuk át és tűzzük rendre ezt a kérdést. Szeretnék köszönetet mondani továbbá mindazon NGO-knak, számos eh, NGO-knak, amelyek eh, erőfeszítéseket tettek, és petíciót nyújtottak be a parlament petíciós bizottságához az Európai Parlament állandó rigai képviseletehez futott be ez a petíció, és a fogyatékossággal élő személyek sokan voltak, akik ehhez hozzájárultak, nekik is köszönetet szeretnék mondani. Nos, először is nagyon köszönjük a kérelmezőnek, hiszen ez mindig nagy probléma az érintettek számára. És ha nyitva adjuk a petíciót, szerintem az bűnös dolog, mert nagyon sok minden történik most, és azt hiszem, hogy most még sincs más választásunk, hiszen a bizottságnak még adatokat kell begyűjtenie, és utána kell beavatkozunk, úgyhogy egyetértek az előttem szólóval, és, um, és utána tudunk konkrét döntést hozni. Ringrazio i colleghi, oltre che i firmatari, per aver presentato questa petizione. Köszönöm szépen nem csak a petíció benyújtójának, hanem a kollégáknak is, mondja az elnök asszony, tovább a bizottságnak is, amely egy folyamatban lévő munkáról számolt be. Ez is be bizonyítja azt, hogy a kérdés olyan kérdés, amely a figyelmünk központjába került, és lépnünk kell, és lépünk is. A mai munkálataink során a szakbizottságunk kötelezettséget vállalt arra vonatkozólag, hogy a fogyatékossággal élők és a, az akadálymentességgel kapcsolatos munkálatokban írásos anyaggal is előáll. Én magam is kötelezettséget vállalok arra, hogy a következő koordinátorok ülésén felvetem a javaslatot egy saját kezdeményezésű jelentés kidolgozása vonatkozásában. Amint Zanoka kollégánk is mondta, egyenlőre a döntéshozatalhoz nem vagyunk megfelelő létszámban jelen, de a jegyzőkönyvbe felvesszük, és a következő koordinátori ülésen felvetjük a kérdést. Most a következő 1746-2008-as petíció, észt állampolgár által benyújtott petíció, a nem meghatározott állampolgársággal rendelkező személyek európai választásokon való szavazási jogáról. A petíció benyújtója nincs körünkben. Megadom azonnal a szót a bizottság képviselőjének. Páci Tibor úr. Thank you. Uh, so this, uh... Köszönöm szépen. Ez a petíció 2008-as, és arról a az észt eh, helyzetről szól, ahol azok a személyek, amelyeknek eh, ismeretlen az állampolgárságuk, azok nem választhatnak az európai választásokon. A petíció beadója szerint ez egy demokratikus deficit az adott országban. Ahogy önök is tudják, a bizottság már egy közleményt adott ki a parlamentnek ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és a petíció ismételten megnyitásra került. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elemzések, amit a bizottság végzett, alapvetően nem változtak meg azóta, hogy a korábbi közleményét a bizottság kiadta. Ebben a közleményben a bizottság kimondta, hogy ami a részvételt illeti, azon személyeknek a részvételét, akik nem az Európai Uniós állampolgársággal vannak az adott országokban, azokra nem vonatkozik az európai jog. Mindazonáltal a bizottság tisztában van azzal, hogy ez a helyzet rendkívül kényes helyzetet teremt, és aggodalmakat fogalmaztak meg különböző fórumokon. Ugyanakkor el kell ismerni azt a tényt, hogy az európai jog kizárólag az európai állampolgároknak a részvételét biztosítja az európai választásokon, tehát európai választásokon, helyi választásokon, abban a tagállamban, ahol az európai állampolgár lakik, él. Egy további elem, amit hozzátehetek ehhez, az az ügy, ami az Emanen Sevinga ügy, ami az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos az Arubában, az Európai Unió Bírósága Luxemburgban elmondta és megismételte, hogy a tagállamoknak kell szabályozniuk az európai parlamenti választások eljárását. Ez egyelőre európai szinten még nem harmonizált, és nekik kell megtalálniuk, hogy kik azok a személyek, akik az európai választásokon indulhatnak, illetve választhatnak. Jelenleg ez a helyzet, tehát a tagállamoknak kell eldönteniük és szabályozniuk, hogy kik azok, akik részt vehetnek az Európai Uniós választásokban, akár mint jelöltek, akár mint szavazók. A megoldás csak nemzeti szinten oldható meg. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie, la kollega Zanuka. Zanuka, kollega. Köszönöm szépen a bizottságnak a válaszát és köszönöm, hogy ezt az álláspontot ismertette, amely sajnálatos módon nem változott, annak ellenére, hogy számos petíció került benyújtásra ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Hangsúlyozásra került, amikor már a korábbi petíció megvitatása során, hogy ellentmondás mutatkozik a tekintetben, hogy miről is beszélünk. Ez több ezer embert hoz Lettországban, Észtországban, hátrányos helyzetben nem tudnak részt venni a választásokon. Ez az alapjogi, alapjogoknak a sérelmét jelenti. Ez egy Vivian Redding levelében persze azt írta, hogy nem. Az én álláspontom, valamint számos kollégának a véleménye, az pedig az, hogy igenis ez sérti a jogát ezen embereknek ezek a személyek, akik nem észt állampolgárok, de nem lett állampolgárok, és nem lett állampolgárok, ugyanez a Szlovéniában is. Ezek a személyek azért lettek állampolgárság nélküliek, mert az állam eltűnt lett, és Észtország esetében volt ez a Szovjetunió volt, illetve Szlovénia esetében a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság. És ezek az emberek hontalanok lettek nagyon sok esetben, ott születtek azon a területen, vagy nagyon régóta élnek már ott. És ez egy más helyzet, mint amikor külföldiekről van szó. Például a külföldiek akik állandó lakhelyen rendelkeznek az Európai Unióban, akik mondjuk bevándorlók harmadik országból, nekik van joguk, hogy részt vegyenek a választásokban a saját hazájukban de ezek az emberek viszont semmiféle választáson, semmilyen helyen nem vehetnek részt, nincsenek nemzeti, sem európai, sem helyi önkormányzati választási jogok. A bizottságnak nincsen igaza a tekintetben, hogy azok, akiknek joga van a részt venniük, az, az kizárólag a nemzeti jogszabályok szabályozzák ezt európai jogszabály is szabályozza, lévén, hogy van egy szabály, amelyik azt mondja, hogy bárki, aki az Európai Uniónak a tagja, az Európai Unió valamennyi állampolgára indulhat és választhat bármely tagállamban. Ez a szabályozás, ez felülírja a nemzeti szabályozást. A tagállamok ezt elfogadták, azonban ez a szabályozás egy még nagyobb igazságtalanságot mutat, vagy hoz létre, mert vannak állampolgárok, akik az egyes tagállamba átmehet egy másik tagállamba, és ott részt vehet a választásokon, miközben valaki, aki az adott országban született, az ország szülöttje, ugyanazon a választáson nem vehet részt vagy harmadik generációs is lehet, de miután nem állampolgár, eh, mert a szülők eh, eh, a második világháború után kerültek az adott országba, amikor az ország a függetlenségét elveszítette, ugye lett és Észtország esetében van ez. Vivian Redding asszony a levelében általános hivatkozást tesz az integrációra, azonban az integráció egy másik fogalom, és ez is vitatható, hogy mit értünk integráció alatt. E petíció esetében ez, azt, ez gyakorlatilag állampolgárság állam, vissza fogadást jelent, vagy állampolgárságot jelent. Tehát ha valaki levizsgázik, akkor állampolgára vállal, válhat. Azonban, hogyha valaki büszkeségből nem kíván ennek alávetnie magát, és az korábbi állama eltűnt, akkor mit tehet? Akkor ez a személy nem élhet jogával, és ez jogfosztottá válik, és ez mindenféle emberjogi egyezmény sért legyen ez az ENSZ emberjogi egyezménye, vagy más rendelkezések az alapjogi kartának a rendelkezéseit is sérti ez és ezeknek az embereknek a problémája ez. Az én édesanyám ö, 20 évig nem tudott részt venni a szavazásokban, mert állampolgárság nélküli, és ez egy egyedi esetet kezelték. És mindig integrációra való hivatkozás nem oldja meg ezt a problémát, nem változtat ez a konkrét személynek a helyzetén, aki jogaival nem élhet. Azért, mert a feje fölől eltűnt az állam, amely ö, valamikor szuverén volt, és egy új állam jött létre, viszont nem. Azt a szemét csak úgy hajlandó elismerni állampolgárnak, hogyha az vizsgázik és egyéb dolgoknak veti magát alá. Nagyon hálás vagyok ezzel együtt, hogy Redding asszony hangsúlyozza a levelében, hogy amennyiben az Európai Unió törvénynek a végrehajtásával kapcsolatos kérdés vetődik fel, például a diszkriminációmentesség, akkor a megfelelő lépéseket meg fogom tenni. Én úgy gondolom, hogy ez egy konkrét olyan ügy, ahol diszkriminációról beszélhetünk. Tehát a bizottság részéről megfelelő lépések szükségesek, és nagyon remélem, hogy a petíciós bizottságnak a jelentése az állampolgársággal kapcsolatban felveti ezt a kérdést is, ahogy tudjuk, erről februárban fogunk majd szavazni, legalábbis remélem, nem fogjuk megint elhalasztani. A Libe Bizottságon belül én vagyok a felelős a véleményért, tehát azt javaslom, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva mindaddig, amíg, legalább addig, amíg az Európai Parlamentnek a jelentése elfogadásra kerül, az állampolgárság és a kapcsolódó kérdésekre vonatkozó jelentésről van szó. Köszönöm. Ja, ähm, ja Igen. Elismerem, hogy ezen a területen nem vagyok szakértő, de azért azt gondolom, hogy lehet, hogy máshol van a kutya elásva, mint ahogy azt a petíció kérelmezője gondolja. Én úgy gondolom, hogy akik nem EU-s állampolgárok, azok nem szavazhatnak az EU-s választásokon. Nyilván, ez egyértelmű. De vannak olyan hontalan személyek, akik egyetlen államhoz sem tartoznak, akik most egyszerre abban a helyzetben találják magukat, hogy nem szavazhatnak. Hát akkor egyszerű a probléma, hát ö, valamelyik állam állampolgárával kell válniuk. Csak hogy a probléma az, hogyha valaki hontalan, most mindegy, hogy milyen oknál fogva, hogy volt-e előtte állam, vagy nem volt előtte állam, egyszerűen nincs ezeknek a személyeknek állampolgársága. Erről kellene beszélni, ugyanis én azt gondolom, hogy az, hogy csak EU-s állampolgárok szavazhatnak az európai választásokon, ez egyértelmű, ebben nem szólnék bele. De az, hogy hogyan szerezhet valaki állampolgárságot, és hogy ez során megkülönböztetik, diszkriminálják, ezért az a kérdésem a biztosság felé. Ezzel van a probléma, hogy hogyan kaphat állampolgárságot? Tehát, hogy nem az a probléma, hogy csak EU-s állampolgárok vehetnek részt a szavazásokon, hanem az a probléma, hogy akik hontalan állampolgárok nem tartoznak egyetlen államhoz sem, nincs állampolgárságok egyetlen tagállamban sem. Ez a probléma, ezt kellene megbeszélni szerintem. Másodszorban nagyon kevesen vagyunk már itt, de hogyha igazam van, és tényleg a második a probléma, akkor nem szabad lezárnunk a petíciót, mert akkor valóban beszélhetünk diszkriminációról. Az első pont, hogy az EU-s választásokon csak EU-s állampolgárok vehetnek részt, ez nyilván nem diszkrimináció számomra. És gondolom, hogy ebben ön is egyetért velünk. A kérdés azonban az, hogy ha az ember hontalan, mert nincsen már állama, hogyan kaphat új állampolgárságot? két Németország egyesítése után ez nagyon egyszerű volt, hiszen automatikusan megkaptuk az új állam állampolgárságát, de tudom, hogy vannak olyan államkonstrukciók a világon, ahol ez komplikáltabb kérdés. Úgyhogy ahonnan a kérelmező jön, lehetetlen állampolgárságot kapni, vagy túl sokáig tart, vagy hogyha itt a kérelmezőnek nincs állampolgársága lehetetlen megkapni az észt állampolgárságot, vagy, vagy hol a probléma? Talán. Thank you. Elvis, uh, last speaking Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló feltette egy fontos kérdést. Lehet-e, vagy nem lehet állampolgárságot kapni, kérni? még akkor is, hogyha nem szabad összekeverni azt, hogy Észtországban és Lettországban hasonló a helyzet, de azt tudjuk, hogy Lettországban az állampolgárság nélküli személyek nem ö, ö, szavazhatnak. Észtországban ez már 15 éve így van. Tehát ne keverjük össze a két tagországnak a helyzetét semmiképpen sem. És végül nézzük a tényeket. Lettország és Észtország esetében valóban a Szovjetunió egyszerűen eltűnt, ahogy itt elhangzott, tehát mint állam megszűnt, és voltak emberek, akik ezáltal állampolgárság nélküliek lettek, viszont választhattak vagy orosz állampolgárságot, észt, vagy adott esetben lett állampolgárságot. Egy bizonyos eljárást kellett ehhez teljesíteni. Észtország esetében az volt a szabály, hogy kisebbség voltunk hosszú ideig a megszállás alatt, amit még a sztálinista erők tettek, és ez illegális volt nemzetközi jogértelmében. Most egyharmad nem e- észt állampolgár lakosok vannak, azonban 2003-ban, 8 évvel ezelőtt azok, akiknek nem volt állampolgárságuk, és még nem döntötték el, hogy észt vagy orosz állampolgárságot kívánnak-e, 12%-ot tettek ki a lakosságon belül. Jelenleg 6,9% ilyen lakos van. A folyamat megy a maga útján, az emberek lassan eldöntik, hogy mit szeretnének, és mi ezt tiszteletben tartjuk ez a, pontosan azt mutatja, hogy az Európai Unió programjai, mert ehhez kaptunk pénzügyi támogatást is, hogy különféle adaptációs programokat valósítsunk meg. De hát én nem gondolom, hogy meg kellene vitatnunk azt, hogy azok, akiknek nincsen Európai Uniós állampolgárságuk, azok részt vegyenek-e az európai választásokban. Nyilvánvalóan európai e, jogszabályok vannak. A brazilok, akik Portugáliában érnek, vagy pakisztáni útlevéllel Londonban e, élnek, azok nem vesznek részt az Európai Uniós választásokban mindazonáltal amennyiben, ha diszkrimináció van olyan emberekkel szemben, akik azért, mert eltűnt az állam a fejük fölül, amit Szovjetuniónak hívtak, akkor ezt meg kell vizsgálnunk. És mindenképpen minden bizonyítékot, mutat, be tudom mutatni, hogy Észországban nincsen diszkrimináció, és bár nem tudtam hogy nincsenek itt a szomszédok, de úgy tudom, hogy Lettországban is rendben megy nagyjából minden. Le, mondok még valamit, ami új lehet. A Szovjetunió, mint olyan, illegális állam volt, mert nem az emberek a nép akarata hozta létre, hanem a bolsevik terror. Köszönöm. Grazie, kollega Zanoga készül a parola Danova asszony kért szót. Eh, Köszönöm szépen. Csak még, hogy válaszoljak a felvetett kérdésre. E, köszönöm szépen, Taron úr, az explicit magyarázatát, amit az imént adott, és az érveit. A pakisztáni állampolgárok, akik Londonba e, költöztek, vagy máshova, Nagy-Britanniában, vagy más Európai Uniós tagállamba, azok bevándorlók, és van egy állampolgársága, pakisztáni állampolgár, és joga van, hogy válasszon a az állampolgársága szerinti államban, tehát nem fosztották meg attól a jogától, hogy szavazzon. És ezt a jogot érvényesíteni is tudja az állampolgársága szerinti államban amikor egy másik tagállamba jött, azt is tudta, hogy itt ő egy másik államnak a lakosa lesz. Amikor az állam tűnt el az állampolgár feje felől, és a szuverenitását gyakorolja az ország, akkor ha arról beszélünk, amit a 20. század elején történt, akkor egy másik állam volt, ugye orosz birodalom volt, amelyik szuverenitását gyakorolta, tehát itt vissza mehetünk a 19. századba is, és megvizsgálhatjuk azt, hogy Európában mi minden történt, és milyen országok jöttek, államok jöttek létre, tűntek el. Elmehetünk a Habsburg birodalomig is, és így tovább. A probléma az, az, hogy egy konkrét személy, akinek megsértik a jogát, ez egy konkrét szeméről van szó, konkrét személy, Maxim Réva, aki beadta ezt a petíciót. Nincsen joga arra, hogy 20 éve, hogy szavazzon. És ez a, ez a helyzet. és ő Észtországban született, és 20 éve nincs joga, hogy részt vegyen valahol valamilyen szavazásban, helyi ö, választásokban, ö, passzív, ö, illetve aktív, ö, aktív joga van, de passzív nincs. Tehát például nem indulhat a választáson. Ez mindenképpen sérti a konkrét egyedi személynek a jogait a az, hogy a folyamat megy, és hogy az százalék 15-ről lement 6-ra, ez egy általános szöveg, de most itt konkrét személyhez kapcsolódóan beszélünk, akinek igenis a jogát megsértik, és ezt a petíciót ő beadta. És néhány ezer ember aláírta ezt a petíciót nem lehet ezeket az embereket lecserélni. Ezek az emberek írták alá ezt a petíciót, ők úgy érzik, hogy az ő jogaik sérülnek. Tarankúr úgy érti, ön úgy gondolja, hogy nem. De ön nem léphet ezeknek az embereknek a helyébe. Önnek megvannak a jogai, az Európai Parlament tagja, önt megválasztották. Réva úr majdnem ugyanolyan idős, mint ön, és ő neki még sincs ilyen joga több mint 20 éve. Eh, köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak. Jár úr. Röviden. Akkor ez a döntő kérdés. Tehát még egyszer. Csak uniós állampolgárok vehetnek részt az Európai Uniós választásokon. Ez nem diszkrimináció számomra. Ez nem diszkrimináció. A kérdés az, hogyha a kérelmező kérelmezné az észt állampolgárságot, de facto megtagadják tőle az észt állampolgárságot? Erről beszéljünk. Ez diszkrimináció lenne. Tehát, hogyha azt mondják neki, hogy ugyanígy született, de nem kaphat állampolgárságot, akkor ez diszkrimináció. Úgyhogy szeretnék választ kapni a kérdésre. Van-e olyan eset, ahol alá nem támasztható okoknál fogva megtagadják az állampolgárságot a kérelmezőtől. Tehát nem vagyok én ugyan szakértő, de az, hogy az uniós választásokon csak uniós állampolgárok vehetnek részt, ez a világ legtermészetesebb dolga. A másik szenárióról viszont beszélhetünk. Hogyha nem kaphatok állampolgárságot, arról beszélnünk de ugyanazt beszéljük újra és újra át. A kérdés az, a kérelmező nem akarja az észtvállampolgárságot felvenni, vagy nem kapja meg, nem kaphatja meg? I need to check to be 110% sure, but uh, az a személy, akit Maxim Révának uh, hívnak, aki nagyjából az én korombeli, mint ez elhangzott, 1993 óta kérhette volna bármelyik állampolgárságot, észtet, oroszt vagy másikat. Most az én tudomásom szerint ő az Orosz Federáció állampolgárságát kérte, amit meg is kapott. Tehát ő az Orosz Föderációnak az állampolgára, ő ezt választotta. Miért kell, akkor miért panaszkodik azon, hogy az európai választásokon nem vehet részt? Nem értem ezt a panaszt. Okay. Well, of course it's not. Hát, te... Ter- természetesen nem nekem kell a részleteket kiterítenem, de egy vagy két dolog. Észtország a végrehajtotta az hontalanokról szóló egyezményt, mert például Dániában a hontalan palesztinok, akik Dániában születtek, és az egyezmény szerint Dán állampolgárságot kell nekik adni, amennyiben kérik. Csak az a probléma, hogy nagyon súlyos bűncselekmé, bűnözési ráta van, és ez egy nagy felfedezés volt Dániában, mert az előző kormány nem ismerte, vagy nem vette figyelembe ezt az egyezményt. És Észtországban érdemes lenne tudni, hogy ez az egyezmény, ez hatályban van-e mert eh, ha az, állampolgár, az orosz eh, állampolgárságot kérte, akkor egészen más a helyzet. Tehát meg kell arról bizonyosodnunk, hogy én nem vagyok benne eh, biztos, hogy ezt Észtországban ezt az egyezményt alkalmazzák, illetve hatályban van. Terem. Yeah, I think it has... Nos, szerintem nem ratifikáltuk ezt az egyezményt. Én meg biztosan tudom, hogy Észtország se alá nem írta, se nem ratifikálta ezt az egyezményt. Mert ez az egyezmény azt mondja, hogy ha az adott területnek a státusza megváltozott, akkor senki sem minősülhet hontalannak az adott területen hiszen annak az államnak, amely a szuverenitást élvezi, annak kötelesség állampolgárságot adni, különösen az újszülötteknek. Köszönöm szépen, kedves kollégáim. Úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amelyel foglalkozunk, igazából nagy mozgásterünk nincs. Ezt látjuk világosan azon anyagokból, amelyeket megvizsgáltunk. Ami ezt a petíciót illeti, 2008 óta foglalkozunk vele. Specifikus kérdést kaptunk a petíció benyújtójától, és egyelőre <laughs> úgy tűnik, hogy nem vagyunk, nem vagyunk kompetensek, hiszen az adott tagállam hatáskörébe tartozik, hogy elfogadja vagy sem az állampolgárságot. Gondolatindító volt ez a petíció minden esetre félhivatalos módon a kollégák irányába. És hát ha ez így van, akkor talán a bizottságot, mármint az illetékes szakbizottságot felkérhetnénk arra, hogy mi a helyzet a különböző nemzeti rendszerek állampolgárság elismerésével kapcsolatos nemzeti rendszerek harmonizációjával vagy kölcsönös elismerésével. Hát én azt gondolom, hogy azt javasolhatom, hogy zárjuk le ezt a, ezt a petíciót. Köszönöm szépen a kollégáknak, és azt gondolom, hogy lezártuk ezt a kérdést a különböző a napirendi pontok alatt olvasható pontokat. Most a B, az Európai Bizottság írásbeli válasza vagy egyéb dokumentumok figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós ügyek. Mayer kollégától kaptam a 7 a 2005-ből származó Mayer féle és Eturgász féle petíciók 445 2011 További kérésekkel kapcsolatban megerősítjük tehát, hogy a titkárság kérését elfogadjuk, felfüggesztem a szakbizottságunk munkáját, kellemes karácsony, boldog új évet kívánok mindenkinek, és 2011-ben találkozunk. Köszönöm. 2012-ben találkozunk.